elég érdeklődőek voltak, és el is olvasták. Ilyen vastag könyvről van szó. Csupa technikai jellegű szöveggel. Tíz évnyi munka van benne. Nem gondolom, hogy könnyű lesz egy másik hasonló megállapodást kialakítani, ami ugyanennyire komplex, akkor, amikor a környezet a jelenlegi helyzetben sokkal komplexebb és bonyolultabb, mint akkor volt. Úgyhogy ragaszkodnom kell hozzá, hogy nekünk, európaiaknak, a külügyi tanács is ezt megerősítette, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ez a díl fennmaradjon, és ehhez befolyást kell gyakorolnunk az irániakra, hogy a kötelezettségeiket teljesítsék. De hadd mondjak még egy dolgot, és azt hiszem, hogy ezt már a kezdetben is elmondtam. Az amerikaiak egyoldalúan kivonultak ebből a megállapodásból. Az irániak pedig tiszteletben tartották 14 hónapig ezután a kötelezettségeiket egy panaszszó nélkül. Na mert most, most elmondták, hogy már nem érzik azt, hogy kötik őket, kötnék őket ezen megállapodás terminusai, de az egy dolog, hogy nem érzik azt, hogy köti őket ez a megállapodás, és egy másik oldal lép, és az teljesen más dolog az, hogyha átesnek a ló túlsó oldalára. Az Atomenergia Ügynökség vizsgálja, hogy mennyi és mikor történt. Ezen ügynökség jelentéseit várjuk, eddig arról tanul, eddig pontosan tanúskodott arról, hogy mi történik Iránban. Nagyon fontos az is, hogy Irakkal a kötelezettségvállalásainkat fenntartsuk, és megpróbáljunk mindent megtenni ennek érdekében, hogy a GCPOA megmaradjon. Ukrajnával kapcsolatban is most beszélhetnék nagyon sok érdekes kérdésről, amiket felvetettek a felszólalásaikban, de Sajnálatos módon akkor túl hosszú lenne a felszólalásom, úgyhogy most köszönetet szeretnék mondani a hozzájárulásukért a munkánkhoz. A jövőben is az előbb elmondottak alapján fogok tovább dolgozni ezen a témában. Mi köszönjük önnek, főképviselő úr. Ezzel zárjuk a téma vitáját. Mielőtt tovább lépünk a következő napi rendi pontra, van egy rövid bejelenteni valóm. Lance Forman úr a független képviselők köréből a konzervatív frakcióba lép át január 15-i dátummal ebben az évben. Következő napi rendi pontunk Vizeled Lima asszony jelentése, 2018-as évi jelentés az emberi jogok és demokrácia helyzetéről a világban és az EU ezzel kapcsolatos politikája. Bejelentem, hogy a spontán felszólalások meg a kékkártyás kérdések elektronikus rendszerben is feltehetőek. Nem kell tehát megvárni a vita végét ezekkel. Most megadom a jelentéstevőnek a szót négy percben. Vizer Lima asszony parancsoljon. Az Európai Parlament felelőssége az, hogy erőteljesen, világosan szólaljon fel, és főként legyünk egységesek, amikor az emberi jogokról van szó. Erről beszéltünk, és konszenzus szeretnénk elérni a tárgyalások során is olyan jelentést szeretnénk, olyan állásfoglalást, amelyben az összes harcunk és az összes véleményünk benne foglaltatik, és ezt nagyon nagy többséggel tudjuk támogatni. Ez egyébként nem öncélú, hanem a kontextusba helyezendő, azt szeretnénk elérni, hogy ki tudjuk mutatni azt, hogy a demokráciát és az emberi jogokat nagyon nagy mértékben tiszteletben tartjuk. Az emberi méltóságot kell mindig és mindenkor itt az Európai Parlamentben a politikai pártoktól, frakcióktól függetlenül támogatni. Ez egy olyan érték, amelyben, hogyha közösen hiszünk, akkor ez hitelességet ad nekünk, hiszen ezt kérjük a nemzetközi kapcsolatainkban is, akkor, amikor más a világ más országaival tárgyalunk. Ez egyre inkább fontos, hiszen látjuk, hogy milyen állapotban van a demokrácia és az emberi jogok ügye a világban. Nagyon el vagyunk keseredve a demokrácia és az emberi jogok ügyében, mert egyre több helyen az autoriter rezsimek emelkedőben vannak. Persze nem kell állandóan pessimistának lenni, és a jelentésben az is szerepel, hogy nagyon örülünk annak, hogy vannak olyan országok, ahol bizony a béke folyamat és a demokráciára, a demokrácia útjára való rálépés és az igazságügyi reformok is megjelennek. Fontos a az emberi jogok ügyének előmozdítása szempontjából a civil szervezetek támogatása is. Szeretnénk azokat támogatni, akik a demokrácia érdekében felemelik szavukat. Egy dolog azért az egész emberiség számára nagy fekete folt. Ez pedig a háború, az etnikai tisztogatás, amely nagyon sok polgári áldozatot is követel, és hatalmas embertömegek mozgását idézi elő. Sajnálatos ez, mert ez az embertelenséget mutatja, azt, hogy az emberek milyen könnyen beleesnek ezekbe a hibákba. És a borzalom és a kegyetlenség az, ami ezekben az esetekben egyre inkább megmutatkozik. Mindannyiunk feladata az emberként, hogy keményen, hangosan kimondjuk, hogy ezt elutasítjuk, de nekünk európai parlamentként politikai felelősségünk az, hogy az ilyen cselekmények ellen felemeljük a szavunkat, és tegyünk valamit. Gyakran az őslakosok jogait a nemzeti és a nemzetközi jog figyelembevételen nélkül lábbal tiporják a gyermekeket, a nőket, nagyon gyakran kiszolgáltatott helyzetbe találjuk, gyakran ki vannak téve erőszakos cselekményeknek, kiszolgáltatottságnak. A szólásszabadság, a pluralizmus, a média pluralizmus nagyon fontos értékek a demokráciában. Az emberi jogi harcosok, a politikusok, újságírók vagy diákok, akik felszólalnak az emberi jogi jogsértések ellen, gyakran börtönbe kerülnek politikai okoknál fogva. Ezért is kell erősíteni a az ő támogatásukat, támogatnunk kell a harmadik országokkal való a emberi jogi párbeszédet is, és főleg nagyon fontos az, hogy a vallásszabadság, a gondolati szabadság az egész világban valóságá kell, hogy váljon. És végül pedig szeretném nagyon-nagyon szívből megköszönni az összes árnyék jelentéstevőnek a munkáját, amiért ilyen csapatmunkát tudtunk letenni az asztalra. Köszönöm szépen. Merci. Now I... Köszönöm. Most pedig megkapja az alelnök a szót, az alelnök és fő képviselő Borel úr. Elnök asszony, tisztelt parlamenti képviselők! Megint szeretném megköszönni az Európai Parlamentnek, hogy figyelemmel kísérik a világszerte az emberi jogok és a demokrácia helyzetét. Ma szeretném üdvözölni ezt az átfogó jelentést, mely a tématárgyában született, mert nagyon sok fontos ajánlást is tartalmaz. Köszönet a jelentéstevőnek, Pelvájzder Dima asszonynak a munkájáért. Azzal kell kezdenem, hogy elmondom, hogy az emberi jogok és a demokrácia munkánk köz homlokterében állnak, és az, ott is kell maradjanak. Az legelső év legelső külügyi tanácsának ülésén az, az EU külügyminiszterek közös erőfeszítést tettek annak érdekében, hogy megvédjük és erősítsük az emberi jogokat és a demokráciát, figyelembe véve azokat a veszélyeket, amelyek fenyegetik a civil társadalmat, és általában az emberi jogvédőket fenyeg, növekvő veszély fenyegeti. Ezért kell egy globális rendszert beindítani, és az erre vonatkozó munka elindult a tanácsban, és reméljük a lehetőleg gyorsabban előrelépünk a e téren. A globális emberjogi szankciórendszer az egyik cél, az egyik fő célkitűzés melyet mindannyian vallunk, és mely felé törekszünk. A hivatali idő második napján találkoztam ö, grassroot emberjogi szervezetek képviselével az emberjogi fórumon. A világ minden pontjáról érkeztek ezek az aktivisták, és velük beszélgetünk arról, hogyan lehet egy méltányos környezetet építeni számukra a jövőben. Nagyon sok téma szerepel ebben a jelentésben, mely tavaly májusban került elfogadásra, és nagyon sok kérdések, kérdések közül most, a mostani jelentésben már válaszra is talál. Fontos, hogy konkrét országspecifikus példákat is megnevezzünk, jól tudjuk, mennyire összekapcsolódik a két jelentés. És a következő éves jelentés, a 2018-as évvel foglalkozó ez év tavaszán kerül elfogadásra. Arra hív fel, hogy hatékonyabb emberjogi politikát folytassunk, és hogy hozzájáruljunk az új emberjogi és demokrácia cselekvési terv végrehajtásához. Ez ez az a térkép, az a roadmap, amely meghatározza az EU prioritásait a következő öt évre, és a digitális világra való átállás és a geopolitikai dinamika változásának tükre is egyben. Az emberi jogok és a demokrácia, mint mondottam, kapcsolataink, harmadik országokkal kapcsolataink középpontjában áll, és így is kell maradjon. Az, ember, az európai demokrácia és emberi jogi eszköz a legnagyobb, a világ legnagyobb pénzügyi eszköze. A legnagyobb a világon, mely konkrétan az emberi jogok és a demokrácia céljait szolgálják, 135 millió eurós ki forrást jelentett 2018-ban e zászlóshajó program mentén. Hagyjam csak két példát. A 2018-as pályázat alapján öt projektet választottak ki az LGBTI jogok érvényesítésére, 17 milliót kötöttünk erre. Olyan nehéz országokban, mint Oroszország, Malawi, Zimbabwe, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Kolumbia és Peru. Ezek a projektek kapacitásépítést szolgáltak azoknak a civil szervezeteknek, amelyek jogszolgál, jogi segélyt nyújtanak az LGBTI kapcsolatos emberi jogsértések áldozatainak és az aktivistáknak. A fejlesztési támogatáson túl a jelentés helyesen rámutat arra is, hogy a kereskedelmi és gazdaságpolitikákat össze kell kapcsolni a politikai párbeszéd céljaival, és az emberi jogsértéseket teljes mértékben figyelembe kell venni, bármilyen cselekvés során, mert az Európai Unió ö, magára vállal. Jól tudják, hogy az emberi jogok megsértése tárgyában. Fontos, hogy rendszeres párbeszédet folytassunk és erős diplomáziai tevékenységet folytassunk. Erre vonatkozóan van egy ö, külön képviselőnk, aki globális szinten tárgyal a kormányokkal, és az Európai Unió human emberi jogi politikájának láthatóságát már most is erősítette. Az Európai Unió jelentősen hozzárult ahhoz, hogy a gyermekek jogai is jobban érvényesüljenek, és latin-amerikai és karibi országokkal karöltve három állásfoglalást terjesztettünk be a gyermekek jogait kapcsolatban illetően. Kettő az emberjogi tanács március ülésén, egy pedig az ember, az ENSZ gyermekjogi egyezménynek 30. évfordulóján, valamint egy külön jelentés a fogyatékelődő gyermekek jogait, védve, beértve az inkluzív oktatáshoz való jogot. A jelentés ezen túl helyes módon felhívja a figyelmet a nők, a nők jogainak megsértésének problémájára. Az EU teljes mértékben elkötelezett ezen jogok mellett, az esélyegyenlőség mellett, a nők helyzetbe hozása mellett, és ez különösen tükröződik azon kezdeményezésünkben, amely a nők és lányok elleni erőszak véget vetéséről szól, melyeket 2017-ben New Yorkban írtak alá. Ez a kezdeményezés. Egy 500 milliós befektetés beruházással párosult 2018 és 24 között. Két pillérjét már végrehajtották, latin-amerikai pillér. A nemi motivációval bíró nők gyilkosságok ellen, illetve az Afrikában a szintén a nők elleni erőszak és ehhez kapcsolódó cselekvések ellen. Erőfeszítéseink homlok terében áll ez, különösen tekintettel a 25. évfordulójára, amely a nők jogairól szóló konferenciát, a pekingi nyilatkozat évfordulója is egyben. Ezen túl a jelentés üdvözli a tanács konklúzióit, amelyek tavaly októberben születtek e témában, és hangsúlyozza, hogy mennyire fontos az, hogy átlátható, inkluzív, hiteles választások történjenek minden országban. Hát a tagállamok és a képviselők nek is köszönöm, akik a választási megfigyelési misszióinkon részt vettek. Ez a struktúra is jó példája annak, hogy az intézményeink hogyan működnek hatékonyan együtt a választások méltányos megszervezés érdekében. Nem akarom most az egész emissziók e egész listáját felolvasni, de néhányat kiemelnék. Salvador, Koszovó, Malawi, Mozambik, Szenegál, Sri Lanka, Tunézia. Sajnálom, hogy nem voltunk ott Bolíviában az utolsó választások során, ezt helyre kell majd hozzuk, és nagyon fontos munkát végzünk az emberi jogok alapjait megvédendő, amely a hatékony demokrácia keretét kínálja elnök asszony, hadd mondjam el, hogy az eszmecsere nagyon hasznos volt, és hozzá azt is. És jelentéstevő asszony, amikor önt hallgattam, ugyanazon célokat hallottam megfogalmazódni, amelyek bennünket mozgatnak. Jó tudja ön is, hogy milyen jó az együttműködés ezekben a kérdésekben ugyanaz vezérel bennünket. Köszönöm a munkáját, biztos vagyok abban, hogy most majd jobban tájékozom arról, ennek alapján is, hogy mit várnak a külügyi szolgálattól az emberi jogok világszerte való érvényesítésében, hiszen önök parlamenti képviselők és mi, a missziókban dolgozók világszerte ugyanazon célért küzdünk. Köszönöm. Thank you very much, and now I will... Köszönöm szépen, és akkor most megkezdjük a vitát. A néppárt részéről egy percre Tomák úr fog felszólalni. Köszönöm szépen. Borel úr, én is szeretnék önnek gratulálni, illetve főként a jelentéstevőnek, mert szerintem ez egy nagyon jó szöveg, és bizonyítja azt is, hogy az Európai Unió nagy erőfeszítéseket tesz az emberi jogok védelme, a demokrácia védelme érdekében az egész világon. Én egy alapvető jogról szeretnék beszélni, amely társadalmunkban fontos szerepet tölt be, és egyedivé is tesz bennünket a világon. A szólásszabadságról szeretnék beszélni. Kedves Borel úr, én azt gondolom, hogy többet kellene tenni az Európai Unió részéről, ennek a jognak a fenntartása érdekében elképesztő az, hogy Törökország, amely szomszédos állam az Európai Uniónak, nem valósítja meg a médiaszabadságot, sőt, börtönbe zárják az újságírókat, biztosítanunk kell a szólásszabadságot, mert ez a demokrácia alapfeltétele. Köszönöm szépen. Most pedig a Szociáldemokrata frakció nevében egy percben Kocolino úr következik. Köszönöm szépen. Nem rituális és nem is bürokratikus az, amiről ma beszélünk, hiszen, ahogyan már erre emlékeztettek, a az elfogadása inkább egy kicsit túl későn valósul meg, mert másfél év kellett ehhez. Egységesek voltunk, és emiatt fontos témákra fel tudtuk hívni a figyelmet. A szocialista frakció részéről felszólaló a képviselők is rá fognak erre mutatni. Én egy témát szeretnék most kiemelni. Arra gondolok, hogy hogyan is lehetne hatékonyabbá tenni az európai emberi jogi politikát a világon. A büntetlenség nagyon fontos kérdés ilyen szempontból. Ez az, amit megpróbáltunk a jelentésben is központi helyre tenni, mert az emberi jogok védelme szempontjából új eszközökre van szükség, így tudjuk biztosítani, hogy a büntetlenség ne valósuljon meg a világban. Ez az, amire felelősséget vállaltunk, ez az, ami számunkra kulcsfontosságú. Az identitásunk részét képezi mindez, és ténylegesen szükséges az, hogy meg tudjuk nyerni ezt a harcot. Fontos lenne hogy a tém, ezeket a témákat olyan nagy országokban is előmozdítjuk, csak mint Szaudarábia. Köszönöm szépen. Most pedig a Renew Europe frakció nevében Görensz úr következik. Köszönöm szépen. Éves szinten szoktunk beszélni az emberi jogok kérdéséről, de ennek van egy kockázata is, az, hogy az emberi jogi témákról mindig ugyanazt tudjuk mondani, hogy gyakorlatilag évről évre ugyanaz hangzon el, és hogy ugyanazokat a reményeket is fogalmazzunk meg. De most mégis más a helyzet, egyre több az aggály, a helyzet nagyon átgondolt jelentést eredményezett, nagyon jó struktúrált is ez a jelentés, és igen pontosan fogalmaz. Bizner Lima asszony jelentése egy olyan referencia pontként fog majd csillogni előttünk, amely megkerülhetetlenné válik az emberi jogi kérdésekben. Nem, túl, nem bocsátkozik túlságosan részletekbe, tehát a lényegre összpontosít. Az emberi jogok szempontjából vannak új és nagyon kemény tendenciák. Sajnálatos az, hogy a multilateralizmus egyre inkább háttérbe szorul, és emiatt egy olyan módos, egy olyan módszert hagyunk magunk mögött, amely pedig bizonyította a sikerességét. Aki a multilateralizmust vissza akarja szorítani, az gyakorlatilag azt is támogatja, hogy az Európai Unió országai a nato belül is megosztottá váltak. Nagyon sajnálatos az, hogy ez a megosztottság a tagállamok között is megmutatkozik. És miután kevés időm van, ezért azt szeretném kérni az Európai Bizottságtól végezetül, hogy hogyan kívánja megvalósítani a mi javaslatainkat. Tavaly egy olyan jelentést terjesztettünk be, amely a az erőszakos, illetve a kiskorúak kényszerházasságára vonatkozik. Itt az Európai Parlamentben óriási többséggel el is fogadtuk ezt, el akartuk törölni a gyermekházasságokat, illetve ez a külpolitikánkban is fontos szempontból szeretnénk, hogyha megjelenne. Én úgy látom, hogy ebben, ebben a kérdésben például nem történt előrelépés. Köszönöm szépen. Neumann képviselő következik a zöldek nevében. The human rights situation... Az emberi jogi helyzet globálisan egyre romlik, és ezért fontos, hogy azokat, akik megsértik az emberi jogokat, felelősségre vanjuk. De még fontosabb az Európai Uniónak a hatását gyakorolni, a gazdasági hatását, hogy megvédjük azokat, akik a demokráciáért és az emberi jogokért küzdenek. Miért van az, hogy az üzleteket védeni tudjuk a dílekkel, de az embereket nem? Miért adunk el még mindig vagyonokért fegyvereket? Miért az Európai Unióba kell menekülni azoknak, akik védelmet keresnek? És az európai cégek még mindig miért pusztítják el annyira sok őslakosnak a megélhetését és ezeket az embereket. Borel úr, ezeket a dolgokat meg akarjuk változni, nagyon fontos. Óriási többség támogatja ezt a jelentést a házban, és remélem, hogy az elkövetkezendő öt évben iránymutatást fog önnek adni a munkának, és ö, Vizla Nima asszonynak pedig köszönetet mondok a kiváló munkájáért. Köszönöm szépen. Baldassare asszony kapszol. Presidente. Elnök asszony, kedves kollégák, azért vagyok ma itt, hogy azt kérjem önöktől, hogy ne vegyünk részt egy majdnem 6 milliárdos bizniszben, a béranyasságban, amely sajnos egyre inkább terjed az egész világon. A gazdagok kihasználják a szegény országok nőinek testeit, és ez egy újfajta rabszolgatartás, legyünk egységesek, mert ez a női méltóság megszégyenítése. Szerencsétlen gyermekeket elszakítanak az anyjuktól, és tulajdonképpen a gyermekjogi ENSZ megállapodással is szembe megy mindez. Ezt egyébként 2011-ben és 2015-ben is kimondta már az Európai Parlament, nagyon szeretnénk azt, hogyha a nők védelme nem maradna üres lózunk, hanem ténylegesen megtennénk valamit a béranyaság intézménye ellen, mert a nők és a kislányok nem árucikkek és nem inkubátorok, úgyhogy kérem, kedves parlamenti képviselők, hogy segítsenek nekem ebben. Köszönöm szépen. Sárnánszki képviselővel folytattuk a vita, egy percet kap a konzervatív frakció részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Főképviselő úr. Beszéde kétharmadában a, az irán-iraki helyzetről beszélt korábban, most örömmel hallottam, hogy nem beszélt erről, de a telefonomon folyamatosan kapom üzeneteket, bizarr helyzet. Nagyon örülök annak, hogy itt az Európai Parlamentben az, az arról vagyunk meggyőződve, hogy mi vagyunk az az intézmény, amely demokratikus mintát mutat másoknak világszerte. Ez ugye helyén, helyén való. Én voltam választási megfigyelő 20 különféle országban, és jól tudom, hogy a választási megfigyelő missziónak van értelme, és fontosak. Ám őszintén szólva az a helyzet, hogy mi magunk is bizony be kell tartsunk demokratikus sztenderdeket, és nem mindig tesszük ezt. Most kaptam információt például arról, hogy ö, nem értem, hogy hogy lehet az, hogy tegnap elutasítottak egy beszédet, amely a párizsi eseményeket taglalta volna. Hát köszönöm. Következő hozzászólom Urbán Crespo képviselő egy percben a GUE NGL nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. 2018 egy olyan év volt, amelyben az intolerancia, a gyűlölet és a diszkrimináció növekedtek. Ebben az évben a politikai erőszakos cselekmények is növekedtek az emberi jogi harcosok és a környezetvédők ellen Mariano Frankot is így gyilkolták meg, és ezeket még mindig nem derítette fel senki. Ugyanakkor a nők egyre gyakrabban kimennek az utcákra, és arra ö, emlékeztettek bennünket, hogy a forradalom vagy feminista színezetű lesz, vagy semmilyen. Ezért nagyon fontos az, hogy Európára is nézzünk ebben a jelentésben. Itt is vannak emberi jogi jogsértések. Ott van Moria például, és a Guantanamo jellegű borzalmak, amelyek Európában is léteznek, és hát a különbözőségek, a szakadék az emberek között. Nem szabad az, hogy mi magunk az emberi jogokról papoljunk, miközben mi magunk, illetve a nagy nemzetközi cégeink is megsértik azokat. Európában is oda kell figyelni ezekre a kérdésekre. Az európai kormányokra is, nekik is a körmükre kell koppantani néha. Köszönöm szépen! Következő hozzászólónk Kasztádó kollega a független képviselő, körülbelül egy percben. Köszönöm szépen, kedves kollégák, elnök asszony! Holnap fogunk szavazni az éves emberi jogi jelentésről. Ebben a jelentésben nagyon fontos az, hogy egyre keményebben kimondjuk azt, hogy az alapjogokkal nem vagyunk hajlandóak, ebből nem vagyunk hajlandóak engedni. A, az emberi jogok védelme, számunkra központilag fontos, és koherensen ezekkel az értékekkel együtt kell haladnunk. Köszönöm szépen Vizler Lima asszonynak a munkáját. Képes volt arra, hogy a különböző érintett szakbizottságok munkáját összehangolja. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy mennyire elkeseredettek vagyunk a jogállamiság és az emberi jogok helyzetének romlása miatt egyre rosszabb tendenciák mutatkoznak, a multilateralizmus visszaszorult az államok közötti vitarendezés eszközeként. Ezért az Európai Uniónak egyre inkább példaként, csillagként kell elől állnia, és figyeljünk oda az emberi jogok alakulására itt az Európai Unión belül is, és azt követeljük meg, hogy partnereink is ezeket az elveket betartsák. Köszönöm szépen, Van Dále képviselő folytatja. Köszönöm. Borrell úr letette végre a telefonját, és rá ide figyel, és felveszi a fejhallgatóját. Nagyszerű. Sajnálatos módon szükséges az, hogy a jelentés, amely most az asztalon van, a világban élő ö, ö, emberek jogait hangsúlyozni kell. 4 milliárd ember nem feltétlenül élvezi ezeket a jogokat. Sajnálatos, nagyon sokan nyom, zaklatás áldozatai, vagy akár gyilkosságok áldozatai. Nem csak más emberek kölik meg őket, hanem kormányok, rezsimek, Irán, India, Nepál, Nigéria, Szaudarábia, Szomália, és sorolhatnám az országot. Miközben Varel úr a telefonját figyeli, látom, és nem engem. A jelenlegi helyzetben helyesen ítéljük el a támadásokat, ugyanakkor az Európai Unió tétlenül nézi sok esetben, mikor konkrét cselekvésekre van a szükség, hozunk intézkedéseket, és minél hamarabb tegyük ezt, ott is, ahol addig nem tettük. Köszönöm szépen, folytatjuk Santos képviselővel egy percben. A deste relatório não é o mero... Tisztelt elnök asszony, nem csak arról van szó, hogy tiszteletben kell tartani minden bürokratikus rituálét, hanem párbeszédre és egyeztetésre van szükség, és ez praktikus eredményekhez vezethet majd sok ezer ember életében. Köszönetet mondok Vizel Lima asszonynak, a jelentéstevőnek, illetve a frakciónk árnyék előadójának, Kózelina úrnak. Nagyon sok dolgot szeretnék mondani, de nincs időm, úgyhogy egy dolgot szeretnék aláhúzni, nagyon fontos a civil társadalmat támogatni. Egy olyan időszakban, amikor egyre csökken a terük, amikor a véleménynyilvánítás szabadsága és a demokrácia nehéz helyzetbe került. Meg kell erősíteni a büntetlenség elleni harcot, meg kell védeni az őslakos népeket, akiket egyre több különböző fenyegetés ér. Több mint 70 millió ember kényszerült elhagyni a lakóhelyét. A nők és férfiak egyenlőségét is elő kell mozdítanunk. Még nagyon sok dolog van, ami egyesít bennünket, sokkal több, mint ami megoszt bennünket, és ezzel emlékeztetnék a fontos munkára, amit az Európai Parlament végez. Köszönöm szépen, von Víze képviselő következik egy percben. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák. Tudják, hogy csináltak, hogy gyártottak a karácsonyi üdvözlő lapokat? Decemberben egy brit kislány az egyik ilyen karácsonyi üdvözlap nyomtatványon kér, segélykérő üzenetet talált. Nem a levélfeladója írta ezt, hanem egy fogoly, aki egy kínai börtönben embertelen körülmények között gyártotta le ezt az üzemanyagot. A leggazdagabb országban szívesen használják az eldobható termékeket, és oda sem figyelnek, hogy mi az igazi költsége ennek a gyártók és nagykereskedő hálózatok, sok, beleértve sok európai céget is, meg márkát is, nem tudják és nem akarják tudni, mi történik a beszállítói lánc végén, másik végén. Azonnal kell cselekedjünk, hogy olyan jogszabályokat hozzunk az EU egészében, ahol a beszállítói lánc vizsgálata kötelező. A vállalatoknak meg kell vizsgálniuk, azt vállalniuk kell, hogy az olcsó ár nem a környezet vagy az emberi jogok kárára valósul meg. Köszönöm szépen, Hautala képviselő asszony egy percben a következő. President. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt főképviselő úr. Szeretnék rámutatni arra, hogy az Európai Parlament felszólítja önt azt, hogy legyen az európai vállalkozások számára emberi jogi due diligence előírás, hiszen globális kihívásokkal néznek szembe, és nagyon jó látni azt, hogy egyre több felelős cég van, amely kéri azt, hogy legyen ilyen kötelező előírásokat tartalmazó jogszabály. Azt szeretnék, hogy legyen, legyenek egyenlőek a játékszabályok, és a tisztességes cégeket ne szorítsa ki a piacról olyan cég, amely nem veszi figyelembe az emberi jogokat. Az, a vállalkozások nem tisztességes működésének az áldozatait meg kell védeni az ENSZ irányelvei alapján is, és az Európai Unió nagyon keveset tett ezen területen. 2020 tehát nagyon fontos, hogy a cselekvésével legyen, és amikor az EU lép, az EU határain messze túlmenő hatással van ez. Köszönöm a vitában. Rajszen képviselő a következő egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az előttünk fekvő jelentés mutatja, hogy az emberi jogok nagyon sok országban lábbal tiport jogok, ezért nagyon fontos, hogy a külpolitikának font, ö, középpontjában álljon a gyermekek joga, a fogyatékolók jogai, és fel kell lépnünk az emberek üldöztetése ellen, bármilyen oknál fogva is folyik ez etnikai, szexuális orientáció miatt, vagy bármi vallás miatt ültözik az embereket. Tudnunk kell, hogy a keresztények a legüldözöttebb vallási a saját világén. Egy EU képviselőt kell ki, a, kijelölnünk a vallásszabadság érdekében, és meg kell erősíteni a hatáskörét. Ez konkrét kérés a fő képviselőhöz, vajon hogy áll az EU ennek az, a vallásszabadságra kijelölt ö, főképviselő mandátuma. Köszönöm szépen, Komini Olivérez képviselő következő egy percben. Kedves kollégák, kedves elnök asszony, mindannyian egyetértünk abban, hogy az Európai Unió hatékonysága nemzetközi terepen az emberi jogokon kell, hogy alapuljon. De hogyan lehet megadni azt a morális autoritást az uniónak, a világban, hogyha vannak olyan tagállamok, amelyek képtelenek ezt betartani saját területükön a gazdasági jogokról van szó, de a politikai és más jogokról is. Juncker ezt most például azért nincs itt, mert Spanyolország megsérti a politikai jogokat, és magam is azért vagyok Belgiumban politikai menekült, mert a katalán függetlenségpártiakat nem viselik el Európában, miközben Törökország, Oroszország és mások azt mondják, hogy hát Spanyolország módjára járnak el ők is. Egyértelmű, hogy bizonyos tagállamok az emberi jogokat lábbal tiporják, és innentől kezdve senki sem néz ránk, mint hiteles partnerre. Lenne itt egy kékkártyás kérdés, meghallgatja, elfogadja? No, he doesn't. Nem. Sajnálom. Akkor folytatjuk a munkát. Aréna asszony következik. <laughs> Azt hittem, hogy nem én következem, mert Kokolá, Kokalári képviselő neve szerepel. Ja igen, elnézést kérek, ez az én hibám volt. Kokalári asszony következik. Egy percben. Elnézést kérek, azt hittem, hirtelen összekevertem a dolgokat a kékkártyás kérés miatt. Köszönöm szépen. Vannak aggályok amiatt, hogy nemzetközi szinten a demokráciát egyre inkább lábbal tiporják, a szabad médiát nyomás gyakorlás éri, a nőkkel kapcsolatos erőszakos cselekmények az erőszak legelterjedtebb formáját jelentik a világban. Közben Oroszország, Kína a saját érdekeik mentén dolgoznak, Európa pedig nem tesz és nem szól semmit. Az Európai Bizottságnak három prioritás mentén kellene dolgozni: az első a szankciók területén lenne, azon személyekkel szemben, akik az alapjogokat vagy az emberi jogokat megsértik a demokrácia az Európai Unió számára fontos érték, és azok számára is meg kell, attól, azoktól is meg kellett követelni, akik az EU-ba be akarnak lépni. És fontos lenne, hogy ezt mi is komolyan vegyük. A nők jogait kell figyelembe venni és megvédeni az egész világon, hiszen az Európai Unió úgy épült fel, hogy a demokráciát, a szabadságjogokat, az, ember, az emberi jogokat támogattuk. Szeretnénk, hogyha ezt komolyan vennénk, mert bizony ez nem alapérték. Köszönöm, most tényleg erre Köszönöm. Köszönöm szépen. Egy olyan világban élünk, ahol egyre inkább fenyegeti az emberi jogokat a jelenlegi helyzet. A világ minden táján konfliktusok vannak, több millió embert fosztanak meg ezáltal az alapjogaiktól az emberi jogok fölé helyezzük az üzletet, és ez a profit érdekében és néhány cég érdekében egész populációkat veszélyeztet. Autoriter rezsimek elnyomást gyakorolnak, diszkriminációt egy állítólagos nemzeti identitás érdekében. És Európát sem kiméli ez a helyzet. Európa kell, hogy maradjon az emberi jogokat képviselő terület mégis, de ezen túlmenően Felelősségünk és kötelességünk, hitelességünk forog kockán, hogy legyünk az emberi jogok világszintű motorja, a jogvédelem világszintű motorja. Minden politikában, a diplomáciában, a kereskedelemben, a társulási szerződésekben prioritást kell, hogy élvezzen az emberi jogok kérdése, az emberi jogok politikai markerek kell, hogy maradjanak európai szinten, támogatnak, támogassanak bennünket, és mi is támogatjuk önöket ebben a nehéz, de nemes erőfeszítésben. Köszönöm. Köszönöm. A vitában a következő hozzászóló Rodríguez Ramos képviselő egy percben. Gracias. Köszönöm szépen, elnök asszony. Komin úr, Spanyolországban és más országban a demokrácia bizony az emberi jogok tiszteletben tartása mellett működik, és nagyon fontos az, hogy a bíróságok működését is ebből a szempontból figyelembe vegyük, mert ez garantálja az emberi jogokat. Amikor az ön kedves pártársa spanyol alkotmány ellenesen lépett fel, akkor tulajdonképpen a katalán állampolgárok jogait sértette meg, pedig ő feléjük kellett volna őket kellett volna ő megvédje. Most a spanyol hatóságok elől menekül, és arról beszél, hogy ő politikai menekült, miközben egy büntetlen szeméről van szó, aki elkövetett jogsértéseket, tehát itt nem az immunitás, hanem az impunitás jellemzi őt. Köszönöm szépen! Köszönöm a következő hozzászóló, Brickmon képviselő egy percben. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm a kollégának a kiváló jelentést, amit ma bemutatott. Remélem, óriási többséggel fogjuk elfogadni. Ez a szabadságvédelmét, a szólás szabadságot, a véleménynyilvánítás szabadságát is védi, ami demokratikus társadalmaink középpontjában van, és amit nem szabad olyan érvekkel, mint például az állambiztonság, vagy a rendfertartás, vagy a terrorizmus elleni küzdelem korlátozni. Elő kell mozdítani továbbra is az emberi jogokat és a demokrácia helyzetét a világszerte, külpolitikánkban is, nyilván, és nagyon fontos, hogy véletlenül, akaratlanul ne erősítsük meg az autoriter rezsimeket. A jövő hónaptól kezdve nagyon fontos, hogy odafigyeljünk erre különösen, hiszen Vietnámmal egy kereskedelmi megállapodást akarunk aláírni, de nagyon sok emberi jogi jogtiprásra kerül itt sor, és ez problematikus helyzet. 2019-ben problematikus volt a helyzet, a külügyi szolgált is felhívta erre a figyelmet. Az újságírók és bloggerek letartóztatásával kapcsolatos problémára felhívták a figyelmet, most tehát itt emberi jogi és kereskedelmi probléma együttesen áll előtt. Köszönöm szépen, Fitzgerald képviselő asszony egy percben következik. Köszönöm. Először is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, Izebele Vizellimának a jelentéshez, mert ahogy kollégáim elmondták, ez a legátfogóbb jelentés, egyfajta aranysztenderdje az emberi jogoknak. A kérdés az, hogyan válaszolnak rá, hogyan hagyják végre ezt majd még fontosabb, hogy egyes egyének szervezetek miképpen reagálnak rá. Garantáljuk azt, hogy mi is hajtsuk végre, meg a kormányok is a legjobb gyakorlatok az emberi jogok érvényesítésében. Nagyon sok emberi jogot fenyeget a totalitárius rendszerek terjedése, a macsó vezetések a, és kormányok, amiket látunk világszerte, a nőjogokat fenyegeti. Biztosítsuk azt, hogy a nők elleni erőszak egyezménye, az isztambuli egyezménye, amelyet hat, illetve hét tagállam még nem ratifikált, ratifikálják. Vállaljunk vezető szerepet a nők elleni erőszak elleni fellépésben. Politikai vezetőink szólaljanak fele mellett ennek érdekében, és biztosítsuk azt, hogy elmondjuk azt is, mi történik az emberi aktivistákkal, Európa vállaljon vezető szerepet és lépjen. Köszönöm szépen, közterképviselő egy percben a következő. A kettes cikk az EU egyezmény szerződésben az áll, hogy az Európai Unió értékei, az emberi jogok, méltóság, demokrácia, egyenlőség, jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartása. Ezek az emberi jogok nem csak az EU állampolgárokat illetik, hanem kivételenül fő mindenkit. Hát mit érnek, hogyha egy menekült, aki Bosznia-Hercegovinában börtönben ül, vagy akit többször jogellenesen visszazavarnak a horvát határőrök Boszniába, akit vernek, akit meglopnak, akit, akit, akit zaklatnak, akit, akinek jogait szó szerint lábbal tiporják az Európai Unióban. A, egyre inkább semmibe veszik a menekültek jogait, és egyre inkább terjed. Ez, ez pedig alása az EU hitelességét, és elveit, amikor világszerte felszólal az emberi jogokért és demokráciáért. Ezért kell állást foglalnunk a menekült ügy tekintetében is, a menekültek jogainak tiszteletben tartásában világszerte és Európában is. Köszönöm, folytatjuk a vitát. Sánchez Amor képviselő egy percben. Köszönöm szépen, ahogyan Komin úr nem volt hajlandó elfogadni a kék kártyát, ezért emlékeztetnék arra, hogy ez a dokumentum e, a világemberi jogi helyzetére vonatkozik. Ez nem jelenti azt, hogy Európában nem kell foglalkozni ezzel. Például a katalán parlamentben, ami történt december 6-án és 7-én, 2017-ről beszélünk, ott a kisebbségi jogokat sértették meg. Egyébként Komin úr most itt ül, és gyakorlatilag egy jogállam szem, állampolgáráról beszélünk, akinek jogállam akkor, amikor igazat adnak neki, és nem jogállam akkor, amikor nem adnak neki igazat. Ezért, kedves kollégák, nem leszünk soha az Európai Unió részéről globális szereplők, akkor, hogyha csak a Szaharov díjjal tudunk lépni, itt bele kellene lépnünk a világpolitikai játszmákba, és meg kell erősíteni a védelmi politikánkat azért, hogy az értékpolitikánkat egy konkrét európai biztonsági és védelmi politikával tudjuk megtámogatni. Köszönöm. Köszönöm. Következő hozzászólunk, Falat asszony egy percben. Előbb még láttam, egy perce még itt volt. De már nincs itt. Akkor megyünk tovább, spontán felszólalók következnek. Ötöt tudok csak szóhoz, ötnek tudok csak szót adni, de minden frakció kap lehetőséget. Possible, possible úr az első. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt főképviselő úr. Egy megjegyzésem van ehhez a mai vitához. Az emberi jogokat sokszor megvitatja az Európai Parlament, sokszor vitázunk arról, hogy az emberi jogokat hogyan sértik meg különböző régiókban világszerte. Egy, ez a jelentés iránymutatás mindannyiunk számára, amit az európai külpolitikában érdemes követni. Folyamatosan kérjük azt, hogy próbáljuk meg megakadályozni az emberi jogi jogsértéseket, megelőzni ezeket, legyünk szigorúbbak azon régiókkal és országokkal, amelyek megsértik az emberi jogokat. És kérem, hogy az ígéreteit tartsa is be, kérem, hogy tegyen lépéseket a célok elérése érdekében, és támogassák azokat az államokat, amiket a jogokat tiszteletben tartják. Bart képviselő következő. This report reiterates... Ez jelentés. hangsúlyozza az Európai, áll, Európai Parlament állásfoglalását, mert májusban, 2008 májusában foglaltunk el a migráns gyermekek védelmi érdekében. Múlt héten a Britanniában az alsóház elutasította azt a javaslatot, mi szerint fenntartjuk a védelmet a gyermekmenekültek esetében a, az EU-ból való kilépési nyilatkozatban. Ez elárulja, elárulása nagy-Britannia humanitárius támogatás mellett tett vállalásainak, különösen a legsérülékenyebb csoportok tekintetében. Az Stubbs, aki maga is zsidó menekült volt, vezette a kampányt ezen jogok ellen, és hatalmas hibát vitett a kormány, amikor jóváhagyta ezt. Így néz ki a Brexit utáni Nagy-Britannia globális szinten. A lehető legrosszabb üzeneteket küldi rólunk, hogy kik vagyunk és ki akarunk lenni, mint Nagy-Britannia. Ha ki is lépünk az EU-ból, nem szabad elvetni az emberi jogokat és a nemzetközi szerződéseket. És az ember, gyermekek jogok mellett kampányolóként emlékezünk Alan Curdyre és a többi gyermekmenekültre, akik meghaltak, miközben mi szemet hújtunk a jogaik felett. Köszönöm szépen. Szervizius kollega egy percben következik. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. Annak dacára, hogy sok erőfeszítést tettünk, az emberi jogi helyzet a világban nem javul. Az atrocitások, a gyermekek, nők, etnikai kisebbségek, vallási csoportok ellen elkövetett cselekmények, még azokat is megdöbbentenek, akik sok éve foglalkoznak az emberi jogi jogvédelemmel. A kérdésem, hogy az értékelésünk, a reakciók a lehető legjobb-e, Nyitva marad ez a kérdés. Például túlságosan lassan reagálunk a kambodzsai egyre romló helyzetre, ahol a politikai ellenzék, a civil társadalom és a független média elleni fellépés egyre intenzívebbé válik. Emberi jogi jogsértések történnek a határainkon is, például Belarusban. Nem látjuk, hogy javulna a politikai helyzet, a gyülekezés szabadsága és a szabad szólás, valamint a független média még nem valósultak meg. A civil társadalmat félre tették, kihagyták őket az ország szuverenitásáról folytatott, Oroszországgal folytatott tárgyalásokból. Ez az utolsó spontán felszólaló Golesz kollega. Egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Az emberek azt mondják, hogy az emberi jogokat feszély fenyegeti. És ennek rész, egy része igaz, de sajnálatos módon Elvesztettük morális fölényünket, nem papolhatunk mi már emberi jogokról. Az a tény, hogy semmi veszük a jogállamiságot olyan sok esetben világszerte, semmi veszük. Nem erősíti a hitelességünket. Az a tény, hogy nem ellenezzük az amerikai szankciókat Irán, meg Szíria ellen, meg Venezuela ellen, mert ezek a szankciók a legszegényebb embereket sújtják leginkább ezekben az országban, és Európa nem szólal fel ellenük kereskedelemről és emberi jogokról beszélünk, amelyek egymást segíthetik. Hát, szaudi arábiában folyamatosan lefejeznek embereket, de Európa vidáman kereskedik Szaudarábiával. És nem látom, hogy Izrael ne kereskednénk, holott Palesztinában nap mint nap megsértik az emberi jogokat, meg a nemzetközi jogszabályokat. Nem vagyunk konzisztensek viselkedésünkben. Köszönöm szépen. Ismét a bizottságot illeti a szó, alelnök úr parancsoljon önni a szó. Az emberi jogok kérdése egy végeláthatatlan történet, rengeteg kérdés került napvilágra, és hát megpróbálok ezekre most konkrétan válaszolni. A különleges megbízottunk kérdését szeretném itt most felvetni. Jean Figel, akit még Juncker úr bízott meg ezzel a feladattal, még 2016 májusában. Ő gyakorlatilag azt teszi, hogy a vallásszabadság területén, vagy lelkiismereti szabadság területén lévő kötelezettségek betartását vizsgálja. Olyan országokba látogat el, ahol ezt a jogot kockázatok érik, ott találkozik helyi szervezetekkel, vezetőkkel, közösségekkel és a hatóság képviselőivel is, és megpróbálja a különbözőséget támogatni, Tudom, hogy ugyanarról beszélek, amiről már korábban is, de hát erről van szó itt, ez egy ilyen munka. Éppként ez a személy a biztos munkáját is támogatja, a fejlesztéspolitika területén. Nem tudom, hogy pontosan ki tette fel ezt a kérdést, hát ez a válasz, amit most meg tudok erre adni. Ennyit tehát a mandátumáról. Uh, a rendkívüli képviselő mandátumával kapcsolatban oda kell figyelni arra, hogy ő pontosan mivel foglalkozik, de hát azt kell, hogy mondjam, hogy még ne, én is tanulom ezt az egészet, mert nem tudtam azt, hogy létezik egy ilyen különleges megbízott, legközelebb talán már erről is bővebben tudok majd beszámolni. Nézzük most az üzleti élet és az emberi jogok kapcsolatát. Hát persze, ez is egy nagyon nehéz kérdés. Többen utaltak arra, hogy a nyugati konzumista fogyasztók örülnek annak, hogy olcsón vásárolhatnak, és nem figyelnek oda arra, hogy ezek az olcsó termékek hogyan valósultak meg. Persze, olcsónak olcsó, hatékony, vajon az előállítási folyamat, vagy pedig azért olyan olcsó, mert az emberi jogokat lábbal tiporják a gyártók. Az Európai Unió a világon talán az egyik leginkább elkötelezett ö, ö, szervezet a világon. Ez számunkra egy nagyon fontos kérdés, és hát azt is tudjuk, hogy például a gyémánt biznisz vagy más konfliktusos ásványkincsek esetében milyen szigorú szabályok vannak, illetve a gyermekmunkával kapcsolatban is ugyanez elmondható. Rengeteg példát említhetnék azzal kapcsolatban, hogy mit teszünk bizonyos megállapodásaink területén, az AKC országokkal való együttműködésben, és hát megpróbálunk hasonló projekteket megvalósítani a Latin Amerikában is. De persze többet kell tennünk, egyetértek ezzel, és Szükséges az is, hogy konszenzust alakítsunk ki, erre nincsen egyébként mandátumon. Úgyhogy önöknek is megvan a parlamenti kezdeményezési joga. Segítsenek kérem engem ebben. Önöknek megvan a kapacitása erre, kérem, hogy használják ki ezt a lehetőséget, hiszen én csak egy olyan szervezetnek vagy olyan testületnek a képviselője vagyok, amelyben nem mindig van egyetértés. Ezért az önök kezdeményezési joga egy fontos jog, ezzel kérem, hogy éljenek is, mert ez benne van a szerződésben. Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, talán a legfontosabb a világon. Egyébként pedig voltak itt még más témák is, amelyekről szó esett. Az Európai Uniónak a due diligence-re vonatkozó szabályai. Erre is utaltak, ez még a korábbi mandátum előtt, korábbi mandátum alatt Franciaország és Hollandia saját nemzeti jogába is befogadta ezt, de vannak más országok, ahol ez nem történt meg. Nos, akkor, amikor nagyon megosztó témával foglalkozunk, hogyha nincsen a tagállamok között megállapodás, akkor rendkívül nehéz előre haladni.